A kapcsolatban, akkor az ő kinevezésük elfogadottnak tekintetik. A 2015-ös költségvetési évre vonatkozó költségvetési eljárásról szeretnék szólni. Legalább 40 tag közösen módosító indítványt nyújthat be. Ennek a benyújtási határideje szeptember, 10, szeptember 4-e 14 óra, tehát ha frakciók vagy egyéni képviselők, de legalább 40-en a költségvetéssel kapcsolatban módosítást kívánnak benyújtani, akkor szeptember 4-ig tehetik ezt meg. Szeptember 11-én 12 óráig érvényes ugyanez a határidő a frakciókra. a módosított költségvetés szövegét eh, a 31-es szik értelmében elfogadottnak tekintjük.